Das protokoll... Folytatjuk az ülést, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét és az elfogadott szöveget ö, megkapták. Van-e bárkinek ellenvetése? Akkor, ha nincs, akkor